Der Präsident! Az elnök. No ich erkläre die am. zwölf a szeptember 12-én megszakított parlamenti ülés szakot ismételten megkezdetnek tekintem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azonnal azt kérném Önöktől, hogy egy egyperces